El señor presidente. Az elnök. Señorías, ocupen sus asientos. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Megkezdjük a szavazást. Señora Sí, señora Hassi, tiene usted la palabra. Hassi asszony, szót kért, tessék parancsoljon. Mr. President, dear... Elnök úr, kedves kollégáim! Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A mai szavazás rendjével kapcsolatos észrevételt szeretnék tenni. A listán egy állásfoglalás indítvány szerepel a 88-as házszabály cikk alapjáni eljárás kapcsán a papír, illetve hulladék tekintetében. Ez pedig azt jelenti, hogy a parlament döntéséhez minősített többségre van szükség. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem helyes és nem célra vezető, hogy utolsó szavazati pontként szerepel ez a visszanyert papír hulladék jellegének meghatározásáról szóló dokumentum, ezt a többi jog, jogalkotói szavazással kellene szavazni, tehát a Gróte backloading jelentés után kellene a szavazólistán szerepelni, illetve a napi renden szerepelnie. Elnök úr, tehát arra teszek javaslatot röviden és tömören, hogy a visszanyert papír hulladék jellegének meg, meghatározásáról szóló dokumentumról a Gróta jelentés után szavazzunk. Köszönöm, ki támogatja Hassi asszony javaslatot? Ki ellenzi? Hogyha senki sem ellenzi, akkor ennek fényében fogunk szavazni. Ilyen sorrendiségben. Most pedig a Berlinger jelentésről szavazunk. A jogérvényűsülés programja 2014-2020-ig megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Valaki non votado. El informe queda aprobado. Ezt elfogadtuk. Most pedig következő jelentésről szavazunk. A Gönc jelentésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Most pedig a Winkler um, autonóm kereskedelmi kedvezmények Moldovának uh, jelentésről szavazunk. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a Fraga jelentésről az EU-Marokkó halászati partnersége megállapodásról szavazunk. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. El informe queda aprobado. Ezt is elfogadtuk. Egy ajánlással folytatjuk. A Steinbrück ajánlás. Jött a Steinbrück jelezte ILO egyezménye vegyi anyagok biztonságos ö, működéséről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tovább is lépünk. Egy újabb ajánlás tűzifegyverek eh, alkotólemélyik előállításáról mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Hogy hogy? Akkor eh, megnyitom a szavazást, tehát ellenőrizzük le elektronikusan. Lezárom a szavazást, lássuk az eredményt. Elfogadtuk. Következő ajánlás. Helmut Scholz eh, jelezte ajánlás. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Moraira ajánlás a bizonyos eh, növekedés serkentő hormonokkal kezelt eh, mellette ellenem meg kell ismertelni a szavazást, mert nem emelték fel a szava kezüket, tehát um, a Moreira jelentés ki támogatja, jelezze most, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Kotinyi jelentés, ajánlás, EU elefántcsontpart halászati partnersége megállapodás mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. A ö, egyes halászati termékekről szóló megállapodás, mató ajánlás. A nép szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Naráhó jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazás, Alkalmazási Alap igénybevétele, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nenszki jelentés. Megnyitom a szavazást. név szerinti szavazás. Lezárom a név szerinti szavazást. Ezt elfogadtuk. Kozlovszki jelentés. Ez is név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Se cierra Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elizabeth Jegle jelentése következik. Tárgyalások az Európai Unió és Kanada között megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Case Wimburn jelentésem, helyreállítási, szanálási keret a nem banki intézmények számára, ki szavaz mellette, ki van ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Angelika Nibler jelentése az Európai Unió űripari politikájáról mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Castillo asszony jelentése a számítási felhő mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Szedó kollega jelentése, értékelési jelentése a berekről mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Roduszt kollega jelentése közös halászati politikáról szól. Egyes módosító, első része. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Azaz tehát a tanács álláspontját fogadtuk el. Stevenson jelentés. Javaslat ajánlás második olvasatra a halászat és akvakultúra termékek piacának közös szervezése módosítás nélkül. Elfogadtuk tehát a tanács álláspontját. Arzénisz kollega jelentésem mély tengeri állományok halászatáról szól. 131 módosítót nyújtott be az illetékes szakbizottság. Tömbben szavazunk róla, ki támogatja, ki tartózkodott, ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29-es módosító két részben, első rész ki van mellettem, ki van ellene, kitartózkodott, elfogadtuk. 29 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig ezáltal a 131-esről szavazunk mellette ellenem. Tartózkodás. Ilyen módon ezt elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a következő okafogyottá vált, és ezért a bizottság javaslatáról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig tessék Árszányi úr, tessék parancsoljon, öné a szó. Thank you, President. Elnök úr, köszönöm szépen. Az 57-es házszabály cikk kettes bekezdése alapján azt szeretném kérni, hogy a végszavazást halasszuk el, és a dossziét nyújts, utaljuk vissza a bizottság, a szakbizottsághoz, hogy az első olvasatos megállapodásra jussunk. Rendben van, akkor most Arsenis kollega javaslatáról szavazunk. Ki támogatja? Bocsánat, Fraga Esztevesz asszony, parancsoljon. Elnök úr, az én frakcióm nevében azt kérem, frakcióm nevében, tehát azt kérem, azt, hogy folyamatosan szavazzunk a jogalkotói állásfoglalás tervezetről, hiszen a legtöbb frakció részt vett a kompromisszum kialakításában, ez tehát többségi támogatást élvez, ezért nem kell elhalasztanunk a végszavazást. Tegnap a jelentéstevő nyert, ma viszont veszített, ezért javaslom, hogy a kompromisszumról szavazunk, amely egyébként többséggel rendelkezett a halászati szakbizottságban, is. kérem, hogy szavazzunk tehát az állásfoglalás tervezetről. Rendben van, Farag asszony. Tartsuk be a házszabályt, Arzenis kollega javaslatáról szavaznunk kell hiszen hogyha igaza van az ön felvetésének, akkor a tisztelt ház úr is Arsenis úr módosít javaslatát leszavazat. Tehát Arsenis úr javaslatáról szavazunk ki. És ezután történik a végszavazás. Ki támogatja Arsenis kollega javaslatát? Ki ellenzi ezt a javaslatot? Ki tartózkodott? Elutasítottuk Arsenis úr javaslatát, és ilyen módon Rendben van, akkor megnyitjuk a szavazást elektronikus módon. Open. I think it was rejected clearly. Yeah, just about. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk Arsenis úr javaslatát, úgyhogy akkor most az állásfoglalás indítványról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jogalkotói állásfoglalást. Következik a Gárdéni jelentés a polgári védelmi mechanizmusról. Szavazzunk az első blokkról. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát jóvá hagytuk. Oka fogyott a kettes blokk. Úgyhogy a bizottsági javaslatról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A jogalkotói állásfoglalás tervezetről szavazunk, a 107-es módosítóról először, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, illetve a 108-as módosítóról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a jogalkodói állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Sanchez Presedo jelentés lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások címmel. 118-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a bizottsági javaslatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a jogalkotói állásfoglalásról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A Murphy jelentés következik, a Bangladesből származó rizs behozatala címmel blogban szavazunk az 1-től a 12-es módosítóról, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító, mellette, ellene, ellenőrizzük. Tehát a 13-as módosítóról megnyitom a szavazást, elektronikusan ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 13-ast. Most a bizottsági javaslatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, jogalkotói állásfoglalás. Igen, tessék. Murphy. Murphy úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az 57-es szabály második bekezdése alapján kérem, hogy a jogaskokosi állásfoglalásról ne szavazzunk, küldjük vissza a szakbizottságba a jelenlegi plenáris mandátum alapján. Először a tanácsal és a bizottsággal háromoldalú egyeztetést javaslok az első olvasatban való megállapodás érdekében. Köszönöm. Jó, akkor most javas, szavazzunk Murphy úr javaslatáról. Ja, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor tehát következik a következő jelentés, a Gróte jelentés. Üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítés, időbeli ütemezés címmel. A jogalkotói állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. De acuerdo con la petición de la señora Hassi, vamos a votar la propuesta de resolución. Most Hassi asszony kérésére következik először a tízes módosító a visszanyert papír hulladék jellegéről, mellette ellene, tehát most a visszanyert papír hulladék jellegének megszűnését meghatározó a hulladékról szóló 2008 per 98 EK irányelv 6-os cikke első bekezdésében rögzített kritériumok megállapításáról szavazunk. Igen, megginész asszony, parancsoljon. Ah. At last, Mr. President. Végre, elnök úr. Csak segíteni szeretnék önnek. Tehát, a szavazólista utolsó oldalánál vagyunk, arról szavazunk, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudta ezt követni, csak segíteni szeretnék. Elnök, ó, minden segítségnek nagyon örülünk, Megginis asszony, ilyen nehéz időkben. Tehát mindenki tudja, hogy miről szavazunk? Szuper! Akkor. Tízes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Eléggé szoros volt, de elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a négyest. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Vamos a votar la cinco. Ötös. Mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a hatosról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. I. empate, o sea, rechazada. Elutasítottuk. Vamos a ver. La ocho. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Elnézést, elnézést, nem, nem, nem. Tehát 8-as módosító mellette. Enmienda numero 7. Votos a favor. 7-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Enmienda numero 8. Votos a favor. 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 8-asról. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Rechazada. Elutasítottuk. Kilences. Mellette, nem nyitok meg semmit, bocsánat. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 9-esről. Lezárom a szavazást. Most elfogadtuk. Most pedig szavazzunk a következő javaslatról, az egész jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Szalafranka úr, szeretne valamit mondani? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nem szerettem volna félbeszakítani a szavazást, de már többször kértem szót, hogy rámutassak arra, hogy a frága jelentés során nem működött a szavazógépem, és mellette szavaztam volna. Elnök, rendben, félbe, ö, figyelembe vettük, most pedig félbeszakítjuk a szavazást, felfüggesztjük, méghozzá azért, mert ünnepélyes ülés következik, vendégünk Mali elnöke, a szavazást pedig 12.30-kor folytatjuk. Köszönöm.